Mes chers collègues, bonjour. Kedves kollégák, jó napot kívánok, jó reggel. Köszönöm, hogy eljöttek ide csütörtök reggel. Többek számára ez nem könnyű feladat. Köszönöm, hogy részt vesznek a rendkívüli ülésünkön, a terrorizmussal foglalkozó bizottság ülésén. Szokás szerint szeretném megkezdeni az ülést a tájékoztatással, illetve a napirendet kell első körben elfogadnunk. Hogyha nincs ellenvetés, akkor úgy veszem, hogy elfogadtuk a napirendet. Második napirendi pontként az elnök közleményeit szeretném önökkel megosztani. A koordinátor február 8-ai ülésén megállapodás született a következőről. Először is meghozták a döntést, hogy eszmecserét tartunk Ahmed Abadi professzor úrral, Rabita Mohamedia Déz Ulema, a Tudósok Ligájának a főtitkárával, akit ma itt szeretettel köszöntök körünkben, és hamarosan át is adom neki a szót. Aztán a koordinátorok úgy döntöttek ezen kívül, hogy nyilvános meghallgatást is tartunk a finanszírozásról és radikalizálódásról, és ennek a napi rendjét majd, amint kialakult, megküldjük Önöknek. Harmadsorban a koordinátorok megerősítették a korábbi döntésüket, hogy a zárt ülésekre a bejutást korlátozni fogjuk. Ezt már az első ülésünkön elfogadtuk korábban. Most pedig javaslom, hogy kezdjük meg az érdemi munkát a mai délelőttön. Tehát eszmecsere következik Ahmed Abadi főtitkár úrral, az Ulémák Ligájának főtitkárával. Nagy megtiszteltetés és öröm, hogy Önt üdvözölhetjük itt körünkben. Kiemelkedő egyetemi tudós és tanár az iszlám tanulmányok terén, és a belga fővárosban szeretettel köszöntöm Önt amúgy is itt tartózkodott, megragadtuk a lehetőséget, hogy a terrorizmus eh, témával foglalkozó eh, bizottság részt vehet, és meghívtuk. Számos alkalommal nemzetközi konferenciákra is felkérik őt, a mérsékelt iszlámról előadást tartandó, illetve az iszlám igazságszolgáltatás kérdéseiről szokott előadásokat tartani. Az Ulémák Ligája, a marokkói királyság hivatalos szervezete, az a feladata, hogy az iszlám értelmezését, illetve igazságszolgáltatását segítse. A marokkói imámok képzésében is részt vesz Abadi professzor úr, illetve európai, afrikai imámok képzésével foglalkozik emellett, és érvekkel szedi szét a szélsőséges iszlám értelmezéseket. Nagy öröm, professzor úr, hogy elfogadta meghívásunkat, és részt vesz az eszmecserénkben. Az erőszakos szélsőség elleni küzdelem a témánk, és ennek a módszereivel foglalkozunk. A bizottságunk munkamódszere pedig a megszokott úgynevezett ping-pong módszertan. A szakzsargonunk szerint ez azt jelenti, hogy kérdéseket tehetnek fel a kollégák, és öntől közvetlenül a kérdések után várjuk a választ. Így tartalmasabb és konkrétabbá tehetjük az eszmecserét, véleményünk szerint. Mielőtt átadnám önnek a szót, a bizottságunk nevében és részéről szeretném szeretettel köszönteni Ahmed Reda Sami nagykövet úr, ő excellenciáját, ő a marokkói nagykövet az Európai Uniós intézmények felé, és ha nem is napi szinten tartjuk egymással a kapcsolatot, de rendszeresen találkozunk. Ábádi professzor úr, átadom önnek a szót, és egy 20-30 perces helyzetismertetőt szeretnénk öntől kérni, azután pedig a kérdések, válaszok következhetnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, szeretném ezt hangsúlyozni, hogy itt lehetek és részt vehetek az eszmecserén ezzel az égető kérdéskörrel kapcsolatban, vagyis az erőszakos szélsőség témájával összefüggésben. Mielőtt a témát felvázolnám. Öt kérdést szeretnék feltenni, ezeket kulcskérdéseknek tartom. Az első, miről is van szó egyáltalában. A második, kicsodák azok az emberek, akik a gyűlöletbeszédet, illetve a pusztítást terjesztik. A harmadik kérdés, hogyan érik ezt el? Negyedik, miért? Tehát mi az indoka a ténykedésüknek a mi kis bolygónkon. És az ötödik kérdésem végül, hogy mi ennek a hatása. Ez az öt alapkérdés. És azt gondolom, hogy érdemes elgondolkodnunk, kidolgoznunk mind az ötre a választ. És ez ne egyszerűen csak reakció legyen, hanem egyfajta okulásunkra, épülésünkre szóló válasz legyen. Mert a reakció az nem megfelelő módszertan, tehát ne csak kövessük, hanem menjünk elébe a kihívásoknak. Most hogyan tudjuk ezt elérni? Milyen diskurzust tudunk folytatni, illetve milyen cselekedetekkel, intézkedésekkel tudunk fellépni? Milyen emberi feltételét, hátterét tudjuk ennek biztosítani, illetve hogyha megrajzoltuk a témakörnek a profilját, kialakultak a körvonalak, akkor a megvalósítás felé hogyan haladhatunk. És végül miért kellene cselekednünk, illetve hogyan tudjuk értékelni az intézkedéseinket, azok hatását. Tehát, hogy miről van szó, ebben a témában azt mondhatom, hogy nem új a jelenség, amelyel szembenézünk, nem új keletkezésű. A szélsőséges erőszak a világban mindig is jelen volt, és az internettel globálisá tette az elérhetőséget, mindenkit elérhet Franciaországban is például. A legfiatalabb korúaktól a legidősebbekig mindenkit utolérhet. Természetesen, ami a diskurzust illeti, a nyugati társadalmak vagy a keleti társadalmak sokfélesége szintén érintett ebben a kérdéskörben, és a, a népvándorlás, a, a terepen való mozgósítás, erőszakos támadások, illetve merényletek következhetnek be. És ha megnézzük a miértet, hogyan és miért sikerül bevonni, vagy verbuválni a harcosokat erre a tevékenységre. Tehát ez a miről szóló kérdésemhez kapcsolódó válasz része, tehát a szélsőséges diskurzusok hátterét feltárva azt látjuk, hogy a vonzerő öt tényezős. A mágnes öt típusú tényezőre támaszkodhat. Az egyik az egység álma. Mint a ö, Morfé ö, birodalma a görög mitológiában, ami sok évszázadig lázban tartott az emberek képzeletét, és az 1900-as években az ottomán birodalom bukásával ért csak véget, és Isztambul egyfajta mitikus súlyt képviselt, és a kalifa rendeleteivel, dekrétumaival összefüggésben egyfajta ilyen török képviseletű egységben gondolkodtak erről, álmodtak és a kisembert is ennek a nagy álom végrehajtójának tartották, vagy képzelték. Mustafa Kemal, Kemal Atatürk az 1920-as években végül meghozta azt a világi döntést, hogy Törökország Anatólia és nem, nem azon túli területeknek az ura. Tehát ezzel a döntéssel összeomlott az egész álomrendszer. És ebből következőleg az értelmiségiek, illetve politológusok is levonták a következtetéseket. És aztán erre egy olyan gyógyírt kínáltak, hogy a kalifátust elméletben kell újra felépíteni ha már a gyakorlatban nem sikerült. Ebből lett a muzulmán testvériség, illetve a felszabadító mozgalmak. Ugyanakkor a valódi problémákat ezáltal nem sikerült megoldani, és a problémakör négy részre osztható. Első, a válság helyzetek kezelése. Második, a kormányzás, amely válságba került. Harmadik, joguralom, szintén válságba sodródott, és a negyedik a politika világa, illetve a politikát kellett újra lendületbe hozni, és nem elég a jelszavakra korlátozni a kalifátus újraépítését. A, a Daesh pedig a muzulmán testvériség, illetve a felszabadítás híveinek az összefoglaló mm, szervezete. És a Daesh-nek hatalmas ajándék volt a nagyvilág részéről, hogy iszlám államnak kezdte őket nevezni. Ez az iszlám utópiát erősítette minden igaz hívő szemében azt mondták, hogy ebből lesz majd Isten városa, az igazak, az erkölcsösek, az erényesek egysége. És ez mára már elveszítette a erejét nagy részben, de az interneten még tovább él, és egyfajta szolidaritást követel és vált ki. Aztán a másik vonzerő a szélsőséges diskurzusok mögött a méltóság azt ígéri, hogy erkölcsös leszel, hogyha engem támogatsz, ha hozzám csatlakozol, hogyha nekem adod a pénzedet, mert e, Isten államát így lehet e, építeni. És a, a is teljes mértékben igyekszik leuralni az embereknek az életét a hadügyminisztériumtól kezdve a napi szintű ellátásig illetve az utcai életig. És a megváltás országát ígéri, azt akarja kialakítani a, a föld igazságosságnak a legmagasabb fokozatát egy államformájában. A második része ennek az álomnak a tisztaság Ez hasonlít egy kicsit a muszlim országok esetében a nyugati humanista aktivizmushoz. Azt mondja, hogy a világ többi része beszennyeződött, mi vagyunk a tiszták, nálunk van a tisztaság. És eközben viszont keveredik a két világ egymással, tehát az igaz erény mégiscsak megszeplősödik. Például azáltal, hogy ki az, aki a fizetéseket adja adott esetben, akinek az alkalmazottjaként dolgoznak a, a hívők. E, ezáltal már valamiféle csorbát szenvedhet az Isten alávetettségük tisztasága. Ugyanakkor az ember ugye szakmai élet pályában gondolkodik, családi életben, és e, ebben a környezetben kellene elméletben e, megvédeni a tisztaságot. Aztán a, a Daesh kisajátította az üzleti területnek az erkölcsi kérdéseit, és, és az audiovizuális ter, területnek az elemzése, a Facebook, Twitter, az Instagram ö, átvizsgálása azt mutatja, hogy nincsenek olyan rejtett kis szögletek, ahol ezek az utópiák vagy álmok élnek, hanem különböző töredékek keringenek erre-arra. Tehát a következő vonzelő az, hogy az apokalipszis, az idők vége közeleg, egyfajta Noé típusú időket élünk, pont az özönvíz előtt vagyunk tehát akik eh, Isten haragja elől menekülnek, azokat így is úgy is utol fogja érni. És ez azt mondanám, hogy a, a spirituális biznisz. Tehát ez is egyfajta eltérítése a kiinduló álomnak. És az utolsó álom összetevő a lelkek feletti uralom, a lelkek ellenőrzésének a, az álma, hogy mindenkit utol lehet érni, mindenkire rá lehet kényszeríteni kívülről, eh, digitálisan vagy információkkal bombázva az egyéneket, rá lehet kényszeríteni azt a lelkiséget, amit ők elképzelnek, miközben az emberek sokszor fásultak, eh, kezdenek kiábrándulni, és úgy látják a világot, hogy kettőségekben gondolkodnak, analfabéta olvasni tud, okos, buta, menny vagy pokol, paradicsom vagy pokol helyesebben. Tehát ebből alakul ki egy teljes zűrzavar a fejekben, és szedi az áldozatait. Bizalmat teremt bizonyos gondolatok után eh, iránt, és az embereket is sikerül így két csoportra osztani, az igaz hívőkre és a hitetlenekre, és még akár a neurolingvisztikai programozást, az NLP-t is felvetjük a manipulációknak a sorába. A második uh, méltóságról szóló uh, álom a következő anekdotával illusztrálható. Képzeljünk el egy csodálatosan szép gyereket, akinek angyali csigás a haja, és hófehér a bőre, és ugye ennek a csodálatos kisfiúnak van egy apukája, és az apukája játszik a gyerekkel, és a fő üzenet valahogy úgy szól, hogy az apa nem szép, de a gyerek igen. Képzeljék el akkor az anyukáját. Képzeljék el, hogy az édesanyja milyen gyönyörű lehet. Hogy egy ilyen kis anyja született tőle. Hogy ilyen e, csillogóan, fényes, csodálatos e, gyermek származik tőle. Tehát valami eféle álommal kábítják az embereket. És ezzel szembeállítva ott van a gyászos fájdalom, az elvállás, a szétszakadás, hogy a muszlim országok tönkre mennek, szétszakadnak, mert az európai országok vagy az Egyesült Államok munkálkodik ezen, hogy ne tudjanak egyesülni, vagy mondjuk a gyarmatosítás, vagy a zsidók tehetnek erről vagy a, ugye a holokauszt, vagy az Auschwitz kultusz éri ezt el, és mi pedig nem tudtunk valami hasonlót megteremteni. És egyszerűen ügynöknek, külföldi ügynöknek látják ezeket a külső tényezőket vagy mondjuk Izrael esetében, hogyha valami történik, senki nem mozdítja a kisúját sem, hogyha ott valami atrocitás van. Vagy a média esetében. A, nézzék meg, hogy mi megy a médiában, és akkor döntsék el, hogy most szeressük -e ezt, vagy sem. Tehát aztán ellopják az ásványkincseinket, lenyúlják a kőolajunkat, a kevesebbe kerül, mint a, mint a víz. 30 dollár a kőolaj hordónként, és a, a víznek literje meg 1 dollár. Tehát olcsóbb az olaj, mint, a, mint amennyibe víz kerül. Aztán a földrajzi ferdítések is szerepelnek itt. A muszlim kreativitásról senki sem beszél, miközben a nyugatiak a görög-román örökségükkel foglalkoznak, és elfelejtkeznek a muszlim összetevőről. Nézzék meg Afrikát például. Afrika kisebbnek látszik perspektívában a térképeken, mint a valóságban, Európa meg természetellenesen fel van nagyítva. Ez is azt mutatja, hogy az európaiak el vannak telve maguktól a világ középpontjának tartják magukat, miközben ugye nekünk az ókor óta ennél pontosabb térképeink vannak, és így tovább. Aztán a következő nagy fájdalom, a korán égetés, a proféta gyalázása. Ez a lelkeket, illetve a fejeket is megszólítja, és ebből lesz aztán a géppuskázásra jelentkezőknek a hada. Tehát ha az ember átmond, mondjon B-t is, és így tovább. Tehát nem is folytatom tovább ennek a részletet. Nézzük, hogy kik azok, akik elkövetik az atrocitásokat. Négy kasztot emelnék ki, négy kategóriát, vagy főszereplőt. Az első a kezdeményezők. Bárdehi, Zavahiri, Zerkawi, Sikau és még egyebek, akik a kezdeményezői, az ötletadói ezeknek a csoportoknak. Aztán a második kaszt a zsoldosok, akik a technológiát felhasználva, illetve a hírközlést, a geopolitikai mozgásteret, ezek simán banditák, és sokszor nem is hívők, tehát egyszerűen visszaélnek a vallással, illetve a vallási hálózatokon keresztül közlekednek. Ha megnézzük, hogy hol vannak ők, elég gyakran eltöntek már az első körök óta. a Daesh-en belül nagyon komoly versengés is zajlik, illetve erőpróbák egymással szkandereznek a különböző hadurak, miközben hivatalosan a külvileg azt szokta mondani, hogy a Daesh vállalta magára, a Daesh követte el, de ezen belül a versengő kisebb-nagyobb csoportok vannak. A harmadik kaszt a naív embereknek a, a csoportja, akik tényleg hisznek a az iszlám utópiában legyenek bár orvosok, illetve egyszerű gazdálkodók vagy üzletemberek, akik egy tisztességes iszlám családot szeretnének, és a paradicsomba vágynak, és megragadja őket a lelkesítő diskurzus, illetve a profétai hagyományban vélik gyökerezni a, a tetteiket, és őket kihasználják, a halába küldik aztán a következő kaszt az töltelékként szolgáló fiatalok, akik ebbe a halálos gépezetbe utánpótlásnak, muníciónak érkeznek. Aztán hadd szóljak két dolgot a módszertanról. Az egyik a nehéz tüzérség, a másik pedig a puha hatalom, illetve a közvetlen kézítusa, tehát van nehéz tüzérségi mm, oldal, illetve van a e, közelharc. Nagyon nagy pénzek mozognak ebben a a e, e bizniszben, hiszen ókori műkincseket csempésznek, kőolajat csempésznek, embereket csempésznek, kábítószer csempésznek. Tehát, hogyha ezt az amerikai, kínai, konkurenciával is összevetjük, és figyelembe veszük, hogy mekkora zűrzavar van ebben a versengő, kavargó forgatagban, akkor azt látjuk, hogy ott mozog egy óriási embertömeg, amelynek a berlini fal leomlása óta egyre terjed a befolyása, és ezt akár egy naivak testületének is nevezhetnénk. És nyilván van egyfajta miértje ennek, hogy milyen sérelmek táplálják ezeket a mozgalmakat. Ezeket is figyelembe kell venni. A hatás pedig azt hiszem nem kell külön hangsúlyoznom, hogy miért óriási a hatása. De hogy lehet valahogy kiengedni a gőzt, vagy vissza, visszafordítani, hasznosítani ezt a gőzt? ami a diskurzusokat táplálja, illetve a toborzást elősegíti. Az interneten több mint 90 ezer eh, Twitter üzenet kering ebben az ügyben, és a Facebook, Snapchat, a YouTube, meg egyéb eh, pillérek is alátámasztják ezt a tevékenységet. Aztán a jó hír, hogy 5 millió olyan okos tudós is van, akik ez ellen hatnak, és az arénát igyekeznek lecsendesíteni, békességre szólítani, és ők is használják az új technológiát. Az 5 millió ember, képzeljük el, hogyha naponta egy-egy Twitter üzenetet küldene, ez naponta 5 millió Twitter üzenetet jelenten, ez már egy kisebb állam, és számukra ez egyfajta teljesítés. Ezt ezt az 5 millió embert adott esetben ezért fizetik, hogy ilyen üzeneteket terjesszen. Nem arról van szó, hogy a melegvizet újra fel kell találni, hiszen az oktatási miniszterek a helyükön vannak, illetve ott vannak a tudósok, a civil szervezetek, mind ott vannak a maguk helyén, nagyon fontos, hogy ezt valahogy átalakítsuk, és okosan úgy szervezzük, hogy a céltáblát máshová helyezik. És a szélsőséges diskurzus valahogyan elveszítse az álombeli varázsát. És varástalanodjon. Tehát az emberek kiábránduljanak belőle, és ne gondolják, hogy az álom elérhető. Nagyon szép, túlvilági ígéretek hangzanak el. Ugyanakkor az ENSZ például figyelmen kívül hagyja ezt az egész területet, és hogyha megnézzük, hogy a kis bolygónk jövőjéről hogyan lehetne gondoskodni. Ők lemondanak erről az eszközről, pedig óriási lehetőségek rejlenének benne, hogy mondjuk az Isten léptékű álmoknak a terjesztésével szemben hogyan lehet egy más típusú kirakós játékot darabokból kirakni az embereknek a fejében. Hogy nézzük meg mondjuk a Niger vagy Szudánnak a helyzetét. Ott láthatóan nem sikerül e, stabilizálni a helyzetet. Pedig ott van az oktatás, ott van a videójátékoknak a világ, ott vannak a rajzfilmek, miért említem mindezt? Mert a társadalom az nem csak intellektuelekből áll, és nem csak tisztviselőkből, hanem kisfiúkból, kislányokból is akikről beszélnünk kell, és ezek a kisfiúk és kislányok, őket nem érdekli senki, mert nem tudnak játszani, mert ezek a videójátékok tele vannak erőszakkal. Miután mindenkit megöltek, akkor átléphetnek a második szakaszba, utána pedig a harmadikra úgy tűnik, hogy nincsenek alternatív játékok. Ezeket újból ki kell találni. A fiatalokat nem konferenciára kell hívni, hanem lehetővé kell tenni, hogy a szüleikkel interakcióba lépjenek. A fiatalok cselekvést szeretnének nem beszélni. és megengedik nekik, eh, hogy mint Rambó eh, kalandozzanak, lövöldözzenek. És fontos, hogy ezek a fiatalok vezetővé válhassanak. És fontos, hogy, hogy eh, partnerség alakuljon ki az oktatási minisztériummal, és a fiatal hallgatók, tanulók később vezetők lesznek, és ők válnak oktatókká, például a börtönökben. 22 millió oktató működik. fontos, hogy ez a beszéd hozzáférhető legyen teoló, teológiai, küzdeni kell a gonosz ellen, de demisztifikálni kell őket. És az egyik eszköz, amit erre felhasználtunk, a diskurzus demisztifikációjára, az, az iszlám állam definíciója. Nagyon sok kutatás létezik. Az iszlám állam négy fő funkciója van. Az első, egy GPS-szerű funkció, a tájékozódási funkció. Az embereket nyugodtá, kiegyensúlyozottá tegye. A második az élet védelme. Erről megegyezés van. A méltóság védelme, a vallásosság védelme, az öröklés védelme és a tulajdon védelme. Ha ezeket a mutatókat megnézzük, akkor kritériumok alapján történik a cél elérése. Például az élet megőrzését, a jó orvosok képzése, jó ápolók képzése jelenti, jó laboratóriumok, kórházak építése, gyógyszerkutatás, élmiszerbiztonság, városokban az utakon a közbiztonság, és minden kritériumhoz csatlakoznak mutatók, és így hozták létre az iszlamicitás mutatóit is. És az iszlám államnak jobbak a mutatói, mint nagyon sok iszlám államnak. Tehát ezeket nem lehet ellenőrizni, nem, nem virtuális, teoretikus szinten vizsgálni. Meg kell nézni a képzések módozatát, hogy ki kell, akik aktívak, kik azok, akik aktívak. És tudnak-e tömegeket mobilizálni. És az oktatás képzés részét, részét képezik a beszédek. Ezeket a beszédeket meg kell vizsgálni, és a marokkóiak azzal dicsekszenek, hogy az ő egyetemük a legrégebbi egyetem a világon. És nagyon fontos egy másik típusú kezdeményezést inteni, amely a biztonsággal foglalkozik, a gazdasággal, a humán fejlesztéssel, digitális biztonsággal, illetve a biztonság más formáival. Ehhez fontos, hogy legyenek mindennek harcosai. Ezt meg kell őrizni. Nagyon fontos, hogy ezek a dimenziók szinergiát fejtsenek ki, annak érdekében, hogy az eredmények megszülethessenek. Hogyha nincsenek az adott országokban megfelelő struktúrák, amelyek jól felépítettek, olyan struktúrák, amelyek a mindennapi munkát el, elvégzik, ahol vannak felelősök, akikhez e, mindennapi kérdésekkel lehet fordulni, és akik biztosítják azt, hogy e, mindennek folytatása lesz, illetve létrejön egy olyan karta, amely az államot arra bírja, hogy mindazok, akik a pénz mögött állnak, ők vállalják a felelősséget. Nagyon fontos az értékelési rendszer kialakítása, a referenciapontok kijelölése, mielőtt bármilyen projekt is indul. És ennek a struktúrának hozzá kell férnie az országokban a magas szintű eh, érdekbizottsághoz. Eh, Ami lehetővé teszi a problematikával való foglalkozást. Hogyha egy struktúrát nem tudunk kialakítani, akkor pusztán csak beszélni fogunk, struktúrákra, megbízható, felelős struktúrákra van szükségünk, amely beszámol. Köszönöm szépen a figyelmet! you. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, professzor úr. Köszönjük szépen ezt a jól struktúrált előadást. Nem mondanám, hogy provokatív volt, hanem inkább élénkítő a változásokat illetően. Most pedig átadom a szót Vias Demera képviselőnek, aki Danzsán képviselőt helyettesíti és utána majd várjuk a válaszokat. Augustin. Köszönöm szépen. Ö, doktor... Dr. Abádi, mindenek előtt szeretném önnek megköszönni hogy ilyen tudományos precizitással tartotta meg az előadását, és az rendelkezés álló időben nagyon jól összefoglalta a lényeget. Nagy figyelemmel hallgattam önt, ön öt fontos kérdést tett fel az erőszakos szélsőségességgel kapcsolatban öt pontot sorolt fel, és azt mondta, hogy ezek jelentenek vonzerőt a fiatalok számára. Megemlített ezek között olyan pontokat, mint a transzendencia, a paradicsom utáni vágy, pszichés szempontok, de most én inkább egy gyakorlatias, egy pragmatikusabb kérdést szeretnék feltenni volt lehetőségem arra, hogy beszéljek egy tunéziai imámmal, egy tudóssal, és azt szerettem volna tőle megtudni, hogy milyen filozófia áll a szalafista hit mögött, a halhatatlansággal kapcsolatos hit mögött is. Erre azt válaszolta nekem, hogy Először is az ember imádkozik. Azután, hogyha sikerül valakit úgymond megnyerni maguk számára, a szalafizmus számára, akkor ezután a következő lépés az, hogy ez az illető harcoljon is a szalafistákért. Én megpróbáltam mindezt összehasonlítani azzal, amit a tunéziai imámtól hallottam, tehát azt, amit ön elmondott. Cette euh, question structurée directe, euh, le, la philosophie... A filozófia, claim of purity, purity, tehát ők a tisztasághoz ragaszkodnak. Ez az iszlám profita eredeti beszédével. Haggis nevű megközelítés. A narratív kapcsolása a generációknak, és minden generációban van egy olyan személy, aki ugyanazt a haditot fogalmazta meg. Tehát ez egy megbízhatósági jelző, amit a proféta mondott. Viszont itt megjelenik az értelmezés dimenziója Hát lehet, hogy hallunk egy másik profétát, de az értelmezés egységes módon történik. Nagyon sokan használnak metaforákat is, tehát fontos, hogy összekapcsoljuk ezt a két megközelítést. A szelefista diskurzus a szövegre, támaszkodik, és hogyha a szöveg tudományos módszerekkel kerül értelmezés, amelyek ismertek, visz, viszont a, kö, a, a kontextus és kulcsfontos, az antropológia, a szociológia, stb. is meghatározóak mindenben. És ebben nincsen képzés, ez hiányzik. és vannak olyan tézisek, amelyek nem kapcsolódnak a kontextushoz, hanem pusztán a szöveghez, tehát ami az eredetiséget, tisztaságot illeti. Hogyha paradicsomba akar kerülni az ember, akkor ezt a katasztrófát követnie kell. Nekünk kell különbséget tenni a jó és a rossz dolgok között. Daesh fogadta el ezt a bináris rendszert, és a harmadik dimenziója a megfélemlítés. aki építész, orvos, postás, vagy bármi, ránk kell hivatkoznia. Mi fogjuk megtanítani mindenkinek azt, hogy hogyan kell végezni a munkáját. Tehát mi ezt a beruházást ebbe a dimenzióba az önök érdekében tesszük, mondja a Dás. Nagyon sok megfélemlítési módszer létezik, egészen a kiközösítésig. A Daesh ezt az extremitásig vitte, hiszen ez nem csak beszédben, hanem fegyverekkel is történik, amely ellenében megy a Koránnak, hiszen a Korán a vallásszabadságot deklarálja, gondolkodás szabadságát. A negyedik pillér, a sok pénz. Azok az államok nagyon sok pénzt fizettek, akik bátorították morális és anyagi szempontból is ezeket a lépéseket. Nagyon sok pénzt adtak, és morális szempontból hozzásegítettek ahhoz, hogy utazni lehessen a szent helyekre, ezeket meg lehessen látogatni, zarándokolni lehessen. Tehát ez a szimbolikus morális értéket képviselt. Például a bölcsekkel való találkozás, akik szintén zarándokolni mentek, És ahogy az tunéziai imám is elmondta, ez az a négy pillér, amely kapcsán nem biztos, hogy sikerült előrelépni. Köszönöm szépen. Geoffrey van Orden, parancsoljon. Thank you very much. Uh, thank you very much, Madam President, and thank you. Uh... Köszönöm elnök asszony, és köszönöm Abadi professzornak uh, a kitűnő előadását. Két kérdésem van. Az első Marokkóval kapcsolatos. Ez egy kicsit egyfajta paradoxon. De mindenek előtt hagyd mondjam el, hogy hatodik Mohamed királyt, ő felségét mennyire tisztelem évek óta irányítja az országot. Volt néhány kis politikai probléma, de azért erős kézzel vezeti Marokkót. Kitűnő kapcsolataink vannak Marokkóval, nem csak az én hazámnak, az Egyesült Királyságnak, hanem számos más országnak is. Mindazonáltal Marokkó a dzsihadisták számára egyik legfontosabb ország, innen rekrutálják a legtöbbet, 1500-at, akik azután az ISIS mentek támogatni, sőt az alkaida is komolyan toborzó munkát végez. Ez a paradox hogyan oldható fel ön szerint? A második kérdésem a saját országainkkal függ össze. Ön, pedig professzor, muzulmán tudós, az iszlám e, tudósa. Nagyon sok muzulmán e, bevándorló él az országainkban. E, nekik mit kellene még tenni annak érdekében, hogy teljesebben tudjanak integrálódni a demokratikus társadalmakba. Mit kellene nekik tenni? Ön milyen tanácsot tudna adni nekik, hogy könnyebbé váljon ez a folyamat. Mm, uh, for the first question... Ami az első kérdését illeti, erre elég egyszerű a válasz. Ugyanis sokan megfeledkeznek arról, hogy Marokk Marokkó, marokkóiaknak nincs szükségük vízumra, hogy Törökországba utazzanak, ellentétben más arab muzulmán országokkal, ahol kell vízum Törökországba, és nem is feltétlenül könnyű vízumot kapni. Éppen ezért egy másik ok, hogy maximum 90 euró egy repülőjegy Törökországba. Tehát egy gitárral fodrásztól kijöve egy ilyen megfelelő attitűddel felszállnak a repülőre, és azután követik azt, amit a toborzójuk tanácsolt nekik, hogy mit, hogyan tegyenek az Argana Café is így robbant fel Marokkóba. Bejött oda egy gitáros fickó, és a gitárban volt a bomba, ami ezután felrobbant, és hát többen estek áldozatul. Amikor erre elkezdtünk nagyon figyelni, és természetesen megpróbáltuk humanizálni a fiatalokat, egyáltalán az embereket, akkor konzultáltunk a török állammal is, hogy próbáljanak meg nagyobb komolyan ellenőrizni és ebbe az irányba kell elmenni, erősíteni kell az ellenőrzést, miután világossá váltak ezek az attitűdök. És most a negyedik helyről a hetedik helyre csúsztunk le, ennek köszönhetően az ilyen eh, rekrutálások tekintetében. A, az Európában élő bevándorlóknak, muzulmánoknak elsősorban meg kell tanulni a nyelvet, meg kell ismerni ők az adott ország kultúráját, a jogszabályokat, a mentalitást, meg kell érteniük azt, hogy milyen társadalmi szerződés van itt az emberek, a polgárok között. És mindezekhez kell tartani magukat tehát egyfajta társas szerződést kell kötniük, meg kell érteniük azt, hogy itt hogyan élnek az emberek, meg kell tanulniuk ezt. És ezzel kapcsolatban felvetnék egy rendkívül fontos kérdést hol képzik ezeket az imámokat. Hogyha importáljuk az imámokat, akkor ez egyszerűen azt fogja jelenteni, hogy jó, a szöveget, a textust figyelembe fogják venni, de a kontextust azt nem, azt elhanyagolják és ennek lesz azután olyan sok katasztrofális eredménye vagy hozadéka, amit megtapasztaltunk. Ezért én azért szállok síkra, hogy ezek az országok képezik ki a saját imámiaikat. Szükségünk van arra, hogy legyenek eh, képzési programok, amelyek már az által említett dimenzióval is foglalkoznak. Eh, mert eh, hajlamosak ikonizálni, vagy idealizálni a vezetőiket, és ezért fontos, hogy azok milyenek ezeknek a fiataloknak. Köszönöm szépen. Helga Stevens, aztán Monika Olmeyer következik a társelőadóként. Helga, tessék. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Mielőtt elkezdem az előre előkészített kérdésemet, szeretnék még visszautalni az előző vitára. A Marokkóból vagy más iszlámországokból érkező bevándorlók hogyan kellene, hogy viselkedjenek, Jeffrey van Orden kérdésére utalnék vissza. Teljesen egyetértek azzal a listával, amit öntől hallottunk, hogy mit kell az egyenek, egyéneknek megtenni. De például itt Belgiumban, hogyha Marokkóból ugye érkeztek e, polgárok, az első generáció, azután most már a második generáció él itt, ők belgákká váltak, belga állampolgárságért folyamodnak. Ugyanakkor nem akarják visszaadni a marokkói útlevelüket sem, tehát Marokkó számára ők továbbra is marokkói állampolgárok maradnak. Ez is egyfajta paradoxon, mert hogyha, tehát hogyha egy új állampolgárságét folyamodnak, akkor sem mondhatnak le az előzőről. Itt felmerül a kérdés, hogy most akkor melyik állam felé legyenek lojálisak, Belgium vagy Marokkó felé. Ez lett volna az első megjegyzésem, tehát hogy nem tehetik meg, hogy lemondjanak a marokkói állampolgárságra. Belgiumban az a probléma, hogy a szalapista és a vahabista értelmezése az iszlámnak az, amit elsősorban amivel elsősorban találkozunk a legtöbb muzulmán esetében. A jelenlegi Korán szövegét így értelmezik, és visszautasítják azokat, akik nem osztják ugyanazt a víziót, amiben ők hisznek. 2013-ban Washingtonban is volt egy konferencia arról, hogy hogyan terjed ez a veszélyes ideológia a marokkóiak által. A marokkóiak a maliki féle mérsékeltebb iszlámban hisznek, nagy sok marokkói. Hogyan lehetne biztosítani azt, hogy a mérsékelt toleránsabb iszlámot oktatják, hogy a, a mecsetekben is, és az imamak által is ez, ez terjedjen, és hogyan lehetne tulajdonképpen elérni a fiatalokhoz. Köszönöm szépen, hogy itt van, és hogy válaszol a kérdéseimre. Köszönöm szépen a nagyon érdekes kérdéseket. Az első kérdésére azt tudom mondani, hogy a lojalitás nyilvánvalóan kulcsfontosságú, és ezzel foglalkoznunk kell. És itt azt látom, hogy hát van itt egy probléma a több sebesség miatt, kultúra, identitás kapcsán, hogyha ezzel nagyon akadémikusan foglalkozunk, akkor csak madártávlatból tudjuk ezt nézni. Itt egy kozmológikus, nagyon átfogó világlátásra, látásmódra lenne szükség igen, hát lehet, hogy vannak különbségek közöttünk, de azért van egy nagy-nagy közösség, és ezt kellene tanítani a családokban is, és az iskolákban is, hogy ugyanabban a nagy kozmoszban, ugyanabban a világban élünk, eh, fizikailag is. Ez, ez ugyanaz a világ és viszont intellektuálisan vagy kulturálisan mégsem ugyanabban a világban élünk. A németek erre nagyon felfigyeltek, amikor a Weltanschauung, a világnézet kifejezés például megalkották, vagy ezt a gondolatot. A másik kérdés, milyen értékekhez igazodunk erkölcsben, családban, iskolákban? Azután a harmadik dimenzió a jogrend, a negyedik dimenzió a magatartás, és az ötödik dimenzió, ami nagyon fontos, a kommunikáció, a nyelven keresztül a nagyon sok koncepciót, fogalmat, elgondolást a nyelven keresztül tudunk közvetíteni és hogyan ez, ezen mindegyikkel foglalkoznunk kell, ezen dolgozni kell. Ami az állampolgárságot illeti, hát ez egy nagyon egyszerű kérdés. Ugye van egy anekdota, hogy mit csinálnak a kémek. Nagyon sok mindent föladnak, de azért lojálisak maradnak, ahol az országhoz, amelyik fizeti őket. Egy mélyebb szintre kell azonban lehatolnunk. Diplomáciai, politikai kérdésekről könnyű vitatkozni, de a másik dolog, a másik sebesség, az emocionális és az intellektuális dimenzió az, amin dolgoznunk kell, mert a közösségeink számára is ezt a dimenziót kell egyre inkább hozzáférhetővé tenni, tehát ezt az intellektuális, kulturális dimenziót. A következő kérdése az, hogy hogyan lehetne garantálni azt, hogy a fiatalok, vagy a kevésbé fiatalok ne fogadjanak be olyan, illetve olyan gondolatokat fogadjanak be, amelyek az ő és mások biztonságát garantálják. A marokkóiak számára fontos a, a jog, és az előbb beszéltünk a textus és a kontextus különbségéről. Ugye egy imám, amit mondjuk ki Medinában edukálódott, csak a textusra koncentrál, azaz a szövegre, a számokkal, nevekkel, <clears throat> dátumokkal, helyekkel foglalkozik, és ezzel megmerevíti, befagyasztja ezt a, az egész jogot. De ez akkor nem történik meg, hogyha óvoda, óvodás koruktól kezdve nem kezdjük a gyerekeket máshogy nevelni. Ne feledkezzünk meg arról, <clears throat> hogy ellenőrzésre is szükség van, hiszen a a gyerekeink, akik nagyon otthon vannak ebben a, a matériában, tudják, hogy a tan, amit a tanáraik mondanak, az, az, az fontos. Tehát, hogyha egy, valamelyik iskolát választjuk egy másik helyet, akkor lehet, hogy sikeresek leszünk, és az álom, hogy egy nagy, hatalmas család várjunk itt a Földön a helyet, ami most van. Nos, ezt kell, ezt a gondolatot kellene vonzóbbá tenni, mint ma, amikor egyre inkább csak diktátumok működnek. Köszönöm szépen. Monika Holmeyer kapja meg ezek után a szót. Mindenek előtt nagyon köszönöm. Tehát mindenek előtt nagyon köszönöm hogy vállalkozott arra, hogy nem csak a kérdéseinkre válaszol, hanem nagyon precízen beszámolt a tapasztalatairól, a gondolatairól. Két kérdést szeretik feltenni. Először a King's College tudósaival konzultáltam, akik különböző módon beszámoltak arról, amiről ön is beszélt, erről a földrajzi szempontról. Tehát, hogy a Daesh időközben már egy megpróbálja az interneten keresztül is mindenhol élők, fiatalok számára a saját dialektusukkal próbálnak meg kommunikálni, és így közelít, a fiatalokhoz a, a Daesh, így akar nekik egyfajta új otthont, hazát adni, és így toborozzák a fiatalokat olyan módon, hogy a jövővel kapcsolatos gondolataikat is ez formálja majd. Ön mit gondol? Most nevezük ezt etnikai profil készítésnek. Mit lehetne ezzel szemben felmutatni? A második kérdésem beszélt az imámok képzéséről. Több országban megvizsgáltam ezeket a struktúrákat, de ez nem egy egyszerű kérdés, mert ugye nincs egyház vezető, úgy, mint a, mondjuk a keresztény vagy az anglikán egyháznál lenne. Ezért az iszlámban ilyen nincsen, ezért, hogy melyik, melyik az igaz tanok, ezt kidönti el. Tulajdonképpen csak egy nagyon diffúz struktúra létezik. Vannak különböző csoportosulások, egyesületek, olyanok állnak össze, akik között vannak sokszor nagyon fundamentalisták, konzervatívok, vagy radikálisok, vagy akár szalafista áramlatok is részesei ezeknek a csoportosulásoknak. Ön mit ajánlanom? Hogyan lehetne, milyen struktúrában lehetne az imámokat képezni? Hiszen alapvetően nálunk ugye az állam az leicista, az állam szekuláris, és Vasszantibi mondta egyszer, hogy a az egyház vezetői, egyúttal az államvezetői kell, hogy legyenek. Ugye a muzulmán államokban talán lenne ilyen hagyomány. Hát ezt nekünk elég, elég nehezen lehetne megvalósítható, hogy ilyen ajánlás a történelmi hagyományok miatt sem. Talán még Nagy-Britannia legközelebb, vagy a királynővel ahhoz, hogy ezt az egy személyben állam is egyházvezetőt e gondolatot megvalósítsa. Köszönöm szépen. A, ami az első kérdését illeti, pontosan a közelség dinamikája hat itt. Ezekről az emberekről mondtam, hogy zsoldosként ja, a közelségre építenek. Tehát ismerik a terepet és így tudja egy toborzó beszerezni a követőket. Tehát megértem önt, illetve megértem azt is, ahogyan érez. Ez egyfajta kommunikációs platformot jelent, tehát így lehet a rekruták lelkére hatni. És nagyon fontos a nyelvezet. Beszéltem az imént arról, hogy neveljen az apa a családban. És egyrészt ennek van egy fizikai megjelenése, egy a, nyelvi kifejeződése, és erre is építenek. Tehát egyfajta mm, ügynöki szerepez. Az ügynök be van ágyazódva a helyi közösségbe, és egyfajta tekintély figuraként működik. Tehát ott van a közelben, ez segíti a toborzást. A közelség mechanikája létfontosságú. Így lehet a kortársak egymást nevelő szerepét kihasználni. Ezt lehet tanulmányozni, illetve értékelni. Az iskolában is beszélünk arról, hogy vannak ö, vezéregyéniségek, és nem közvetlenül hatnak. A hatásuk inkább érzelmi. A gyerekekre szórakoztatóan hatnak a kezdeményezéseken keresztül, de úgy, hogy figyelembe veszi a korukat, az érzelmeiket, illetve a lelkületüket. És ne gondoljuk, hogy soha országban, vagy Péter Pán világában, Pán Péter világában zajlik mindez. Később akár a középiskolában vagy az egyetemen is hatást tudnak elérni a kortársaik körében. És hogyha az ember elindult ezen az úton, akkor befektetett energiát ebbe, amiről nem akar lemondani, és akkor inkább tovább halad. Tehát így működik ez a mechanizmus. Az oktatási rendszerben az oktatás eh, sok órában, 28-32 órában foglalkozik állampolgári ismeretekkel és egyéb dolgokkal, de ennek keretében se a terrorizmus elleni küzdelem vagy felkészülés nem szerepel, sem a gyűlöletbeszéd megakadályozása. Eh, az állampolgári ismeretek, illetve a jó polgára nevelés, az mondjuk az iskola rádiót és akár bevonhatja, és a középiskolák között is verseny van, illetve a gyerekek egymással is versengenek, például hogy kiminek lesz a bajnoka. Mondjuk Németországban van egyfajta vitakultúra oktatás. A német iskolákban a fiatalok megtanulnak vitázni, és ez a későbbiekben nagyon hasznos a számukra. Tehát ebbe az irányba lehetne előrevinni a gyerekek fejlődését, és így tudunk eredményt elérni. hogy a nyelv, illetve az egyéb kommunikációs mechanizmusokat ellensúlyozni tudjuk. Ami pedig az imámok helyzetét illeti, ez inkább oktatási, mint iszlámmal kapcsolatos kérdés, vagy nem tisztán iszlámmal összefüggő kérdés van egyfajta kodifikációs vonatkozása, és mondok mondok egy példát, 236 ezer verse van a Koránnak, ebből 250-et szoktak tanítani az imámoknak az iskolákban. Tehát nem szabad, hogy ez a mindössze 4 százalék legyen az irányadó, a szerelem, a, a gyönyör, az öröm és egy, a szeretet, eféle dolgok egyszerűsödnek le. Nem szabad a többit a papírkosárba dobni, ezt a metaforát szoktuk használni. Tehát a szöveg egészét, a textust magát kellene megragadni, és nem elhanyagolni a 96%-ot ne kerüljön papírkosárba. Ez a 96 százalék. Tehát ez a fajta hmm, egyszerűsítés vagy kodifikálás szűklátó körülvé tesz, és egyfajta algoritmusra van szükség, hogy a vallási örökséget kellően megismerjük. Az én vallásom ugye az iszlám, 15 nagy tudományra épül, és az évszázadokon át fennmaradó nagy tudományok eredményeként alakultak át a paradigmák. Tíz nagy műről beszélhetünk, és ez minimum 50 kötetet jelent darabonként, ez 5 10 15-tel beszorozva, láthatjuk, hogy nagyon komoly olvasni való. Ez 15 ezer évnyi kutatást testesít meg. A hálózatok segítségével, ugye Bill Gates is ma mivel foglalkozik, egy több részes programot állított össze a mérnökei segítségével, és személyévekben gondolkodunk, akkor, amikor a programfejlesztőknek a teljesítményét igyekszünk felmérni és megérteni. Tehát, hogyha mi az oldalszámot mérlegeljük, hogy hány tudomány, hány könyvének, hány oldalát kell elolvasni, ez nyilvánvalóan lehetetlen, tehát kell egyfajta algoritmus, ami útmutatóként szolgál, hogy mi az, ami az alapismeretekhez tartozik, hogy az ember kiismerje magát. És ezt nem végeztük nem végeztük még el ezt az alapmunkát, és nem csak az iszlámban, a többi vallás sem tette ezt meg. Tehát így lehet összhangot létrehozni a különböző összetevők között. Tehát az első felfedezések, megállapítások között említhető, hogy egy Amerikában élő ö, orosz tudós Maxim Romanov, a Northwestern University eh, professzora eh, arra jutott a kutatásai során, hogy minden vallás végcélja az öröm, a, a boldogság. És legyen itt szó a nagy családról, vagy egyéb életkörülményről, de a, eh, minden vallás az öröm felé akarja eljuttatni a híveit, és ez talán egy közös nevező. És a vallásosság, az emberi méltóság, illetve az észszerűség, a tulajdon, a származás, és egy csomó minden egyéb szempont bonyolítja a képet, de azt mondanám, hogy minden vallásnak az az alap munkaköri leírása, hogy az embereket boldog állapotba juttassa el. Ez az imámoknak is a feladata, és ezen a koncepcionális alapon lehet dolgozni, itt lehet elérni ezeket a célokat, és 2018-ban igazából az algoritmusok hiánya, illetve a technológiai eszközök nem kellő alkalmazása miatt eh, kakofóniában élünk, ahelyett, hogy a célokat követnénk. Tehát Rengeteg időnk megy el ezzel, miközben a feladat előttünk áll. Tehát azt gondolom, hogy az egyetemek, illetve a különböző uh, agytröztök, a think tankek ezzel kéne, hogy foglalkozzanak. Például egy Németországban dolgozó imám erről a kognitív alapról kiindulva kellene, hogy ellássa a feladatát, és ugye 15 ezer emberévet összefoglalni nem egy egyszerű feladat, de mégis erre lehet építeni valamiféle paradigmát, illetve kulcsfogalmi rendszert. És a két említett dimenzió, a textus és a kontextus figyelembevételével tudja a feladatát ellátni. Tehát a cél, hogy az imámok önállóakká váljanak a képzésük során. És igen, arabul írták az alapszövegeket, tehát ehhez meg kell tanulni nem csak a nyelvet, hanem a kultúrát is. És a világképet, illetve azt a fogalomrendszert, amire ez ö, támaszkodik. Igazából csak aki benne él, az ismeri a kontextust. A helyi kontextust tanulmányozók, a tudósok, és az ő szaktudásuk a háttérből segíti az intézményekben az imámoknak a képzését. És ez folyamatos értékelést igényel, illetve ezt kell egyfajta kontraktusként teljesíteni. Közben egy rotációs rendszerben is gondolkodunk. Tehát megvan az értékelési rendszerünk, illetve megvan a munkaköré. leírásunk, adott a feladat. Merci euh, beaucoup, monsieur le professeur. Köszönöm szépen, professzor úr, az érvelését. Katarina Kinicsinek adom át a szót, majd, majd uh, eh, eh, Zdrodzseszkinek. Azt gondolom, mindenkinek a nevét felírtam, aki szót kér. Katarina, köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen eh, Abadi professzor úrnak az előadását, a magyarázatait az erőszakos extrémizmus témában. Teljes mértékben bemutatta a problémát, de mindez eh, azt mutatja, hogy mennyire bonyolult a probléma. Egyetértek eh, az elhangzott érvekkel, amelyekkel a jelenség ellen küzdeni lehet. Nagyon fontos, hogy a fiatalokat is megszólítsuk. Az én országomban, Olaszországban a radikalizáció eddig nem volt súlyos probléma, de vannak olyan projektek, amelyek ebbe az irányba mutatnak, és a képzés, továbbképzés területén nagyon érdekes projektek vannak. Az én országomban, például ami a börtönstruktúrákat illeti, az imámok képzését, azért, hogy a börtönökben azokat tudják támogatni, akik valamilyen vallásnak tagjai, ne vezessen, vezethessen mindez a radikalizációhoz. Ezek fontos aspektusok. A kérdés, amit fel szerettem volna tenni, már elhangzott a képzőkkel kapcsolatban. A kérdésem a fiatalokra vonatkozik. Ön beszámolt az ön országának fontos tapasztalatairól. Marokkó egy olyan ország, amely nagyon sok európai ország számára tájékozódási pontként szolgál. Szeretnék szólni azokra a fiatalokra, akik európai országokban élnek. Felmerül bennem a kérdés, hogy miért van mindez így. Ön számos okot sorakoztatott fel, amiatt a fiatalok radikalizálódhatnak, és egy további okot is meg kell említeni, ez pedig a hiányos integráció érzése, a kirekesztettség érzése, hogy ebből a közösségből kizárták, amelynek más a kultúrája. Ön erről már beszélt, a kultúrát. És említette Ávádi professzor úr, én hiszek abban, hogy kulturális szinten az iskolákban kell beavatkozni, különösen a főiskolákon, annak érdekében, hogy a fiatalokat képezni lehessen. Felmerül a kérdés, hogy nem merül fel annak a veszélye, hogy egymásnak ütközzenek a kultúrák. Például olyan fiatalok, akik egy másik kultúrából érkeznek, viszont egy új kultúra kontextusában élnek. Én a szakmám során fiatalokkal dolgoztam együtt, itt bűnözésről is szó volt, nem merül fel annak a veszélye, hogy ezek a nehézségek, a dezorientáltság érzése megjelenik a fiataloknál, hiszen eh, különböző információkat kaptak, eh, ezt meg kellene próbálni kibővíteni. Fontos, hogy amit öntől hallottunk, ezt egy szélesebb környezetbe próbáljuk elhelyezni, hiszen ebben a társadalomban vannak érettebb személyek is, Hogyan lehet ezekkel az eszközökkel eljárni azért, hogy ez a belső szétszakadás ne jelenjen meg, különösen a fiataloknál? Um, je commencerai peut-être par votre... A második kérdésnek megválaszolásával kezdem. Ez egy nagyon gazdag kérdés. amely a kulturális genómról beszél. Kulturális genóm örökölhető, vagy pedig létrehozható, konstruálható. Azok számára, akik nem rendelkeznek elegendő kapacitással, ezt örökölhetik, vagy amennyiben ezt konstruálják, úgy nem teljes módon erőltetik ezt rá másokra. És hogyha egy, fi, egy kis baba születik egy adott kulturális genommal, amely az évszázadok során jött létre, amely a bevándorlók, az első generációs bevándorlókban is megrögzült, spontán módon fog reagálni a családban, és a gyerekek, mint egy szivacs fogják ezeket beszívni magukba. Nem végeztek a, például a befogadó országok munkát ezzel kapcsolatban, sem a származási országok, ami a kölcsönös elismerést illeti, annak érdekében, hogy mindenütt dolgozni lehessen ezen a kis földgolyón. Meg voltunk győződve arról, hogy ez egy óriási nagy világ, és aztán kiderült, hogy egy kis világról van szó, nagyon kis világról. Tehát a más kultúrák megértése ma szükséges. Ami a genomot illeti, itt oda kell figyelni a következő dolgokra. Például megengedjük-e valakinek, akinek nincs jogosítvány, hogy autót vezessen? Nem. Nyilván a válasz erre az, hogy nem. Kötelező a jogosítvány megszerzése. De hogy tesszük lehetővé eh, azt, hogy egy nő vagy egy férfi vezessen a családot, anélkül, hogy lenne erre jogosítványa? Mik az elvárások? hogyha a termelés ezen metaforájába helyezkedünk el, akkor milyen eh, ellenőrzésekre van lehetőség? A részvevőket ezekben az egységekben, termési egységekben mire ösztönözzük, Mondjuk közép, eh, rövid, hosszú távon mire van szüksége a származási országoknak. Hát erre a dimenzióra oda kell figyelni, lehetővé teszi, hogy valaki egy családot vezessen. És fontos, hogy mindez ne csak a nyelvi, történelmi, földrajzi dimenzióra korlátozódon, de vagy a legjobb esetben még esetleg kiterjedjen az etnológiai szempontokra. Fontos, hogy eh, itt jobban elmélyedjünk, tehát fontos, hogy mindezt átgondoljuk, szerződésekkel, az egyetemekkel, kutatóközpontokkal, akiket túlkitet hozhatnának létre, amelyel lehet kísérletezni, és fontos mindennek megadni a kellő jelentőséget. És itt egy további probléma merül fel, a politikai idő versus másik típusú idő. Van például valaki, aki miniszterelnök akar lenni miniszter, miért is ne? És ebben a karrierista gondolkodásban maradunk, és a többi dimenzióról elfeledkezünk, erre nincs idő. Beszéltem valakivel, aki ebben a politikai dinamikában gondolkodik, a, a, a politikus azt mondta nekem, hogy én politizálom, hagyjon békén, úgymond. De hogyha látjuk azt, hogy ezeket a projekteket sikerre lehet vinni, és szerződtetni a kutatókat, akkor ez jó. Tehát az első dimenzióval kapcsolatban eh, nagyon sok mindenek utána kell járni. Ami az apák eh, képzését illeti, és a börtönökben a képzést. Dolgoztunk fogvatartatok, fogvatartottakkal, olyanokkal, akik terrorizmust követtek el, extrémista eh, mozgalmakhoz csatlakoztak. Tehát ez egy robusztussági teszt volt tulajdonképpen, hogy mindez működik-e vagy nem. Ezt a helyszínen kell megnézni. És nem csak a, a mi országainkat, hanem az ENSZ rendszerét is használtuk. Különböző alapokat mobilizáltunk azért, hogy ez a toolkit létrejöhessen. A legkitűnőbb szakemberekkel dolgoztunk együtt, a hatékony túlkét létrehozásában nagyon sok olyan túlkitek, amelyek szépen díszítettek, de nem tartalmaznak semmi konkrétumot. Elkezdtük a munkát a túlkitekkel a képzésben. 220 képzőt képeztünk ki, és minden képző tíz további szemét képzett ki az értékelési rendszerre. Most összesen 22 ezer képzőnk van, akik további személyeket tudnak kiképezni. Tehát ez mm, elég, elégséges. Ez a sikertörténet Ebben a sikertörténetben a partnerekkel és a Nemzeti Oktatási Minisztériummal is együtt működtünk. És március 3-án írjuk alá a szerződést, meghívtuk a különböző szereplőket, és a szakértőket is, akik ezen a projekten fognak dolgozni, és ők az összes mutatót felsorakoztatták, amire szükség van, több nap munka, munkája kutatása után értékelésre kerültek ezek a projektek. Létezik a gyermekek köre, a tinédzserek köre, és az egyetemeken a fiatalok köre, illetve létezik az széles társadalom. Az emberek nem csak az iskolában vannak és a, a mecsetekben, 35 ezer polgárból például egy városban csak 1200-an mennek mecsetbe. Tehát itt egy kisebbségről beszélünk a polgárok esetében, és ne, számukra is ott kell, hogy legyünk, nem csak a televízióban. Itt a szakértelmet kell felhasználni, nem csak a mecsetekben, hanem ebben a dimenzióban is. megtörtént a validáció, akkor egy gyorsabb sebességre változ, válthatunk. A ritmus azonban egyre gyorsul, és folyamatos erőfeszítésekre van szükség. Éppen ezért a gimnáziumokban vannak úgymond delegáltak, főiskolákon is. Ők 30 és 40 év közöttiek, hiszen ez segíti őket, ez a néhány év. A tapasztalatok elmélyítése nagyon fontos. Mi az, amit e, tanulunk, tanítunk, milyen könyvekből tanítunk, mit olvasnak, mit hallanak a rádióban, televízióban. Nem e, kémkedés történik, de ellenőrzés van, és elérkeztem az utolsó kérdéséhez, a laikus országokhoz. Ezt a vitát a francia kormány eh, tisztviselővel is lefolytattam már. Én egy kérdést tettem fel, ez a következő volt. Nem kötelese az állam a polgárok biztonságát biztosítani, annak érdekében, hogy ne legyen fegyveres erőszak. és nagyon fontos az intellektuális, morális, érzelmi biztonság. Hogyha lehetővé tesszük a merénylők számára, hogy elmenjenek a mecsetekbe, vagy a kultikus helyekre, és eh, azokat a bombákat hintik el, amelyek fel fognak robbanni. Ez nem azt jelenteni el, eh, hogy a, az állam megbukik a saját felelősségvállalását illetően, ami a polgárok eh, biztonságának garantálását illeti. Azt gondolom, hogy más típusú gondolkodást kell elindítani. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a gondolatmenetet, amely irányt mutat, és Bogdan Zdrojevszkinek adom meg most a szót. Igen. Köszönöm szépen. Nem akarok titkot csinálni abból, hogy tudatosan egy kicsit provokálni fogok. Ez itt egy terrorizmus elleni szakbizottság, és minket mindenek előtt a terrorizmus mint jelenség érdekel, nem politikai jelenség, vagy, vagy vallás eredetű jelenség, hanem pszichológiai, szociológiai jelenség. Én szociológusként sok elemzést végeztem, és amikor az, ön elkezdte az előadását, akkor én eléggé elkezdtem aggódni, mert az indokolások amiket öntől hallottam, ugye a Daesh létrejöttével kapcsolatban, itt ön sok mindent mondott, az egységről vonatkozó álom, azután az egyszerű élettel kapcsolatos álom, az üdvözülés, stb. Hogyha azonban a terroristákra gondolok, vagy a zsoldosokra, akkor egy teljesen más kép jelenik meg előttem egy teljesen más képet látok például a, a zsoldosok esetében. Azt látjuk, hogy ezeket nem eszmék mozgatják. Ezek olyan emberek, akiknek problémája volt a, a, az igazságszolgáltatással, mondjuk loptak, tehát bűncselekményeket követtek el hogyha mondjuk valaki egy jobb életet keres, akkor jó, mondhatjuk azt is, hogy a kötelezettségeik elől menekülnek, vagy a szüleik elől menekülnek, hát akkor hívjuk őket gyáváknak, akkor ezek az emberek egyszerűen gyávák. És az ilyen motivációt eh, ki kell egészíteni ezekkel a szempontokkal is, eh, mert csak így teljes körül a bemutatás. Azután itt van még a pénzügyek. Gyakran itt a pénz szerepe, gyakran itt fiatalokról van szó, nem csak a kalandvágy motiválja őket. Jó keresztülnek felfokozott érzelmeket, adrenalin szintjüket akarják növelni, és ezért orientálódnak egy új világ felé. A terrorizmust és a terrorista államokat precízebben kellene leírni, mert egy ilyen pontosabb kép segítene minket abban, hogy jobban megértsük a helyzetet. Mondtam, hogy kicsit provokatív lesz a megfogalmazásom. A, ön a válaszaiban azt is említette, hogy mi, mik a negatívumok. De még egy dolgot hagyd mondjak el, ami valláshoz kapcsolódik. Én teljesen egyértelműen azt látom, hogy akik a Daesh államában részt vettek, azok igazából ezt nem ismerték, csak nagyon felületes ismeretekkel rendelkeztek. És mindezt tele van nem igaz dolgokkal, hamisságokkal. Ön azt mondta, hogy olvasni kell ahhoz, hogy az ember megértsen, és szerintem megértsen dolgokat, és szerintem itt pont ez hiányzik. És még egy dolog, ami az én szememben nagyon fontos, a menekülés, az idealizálás, ugye, hogy megpróbálnak létrehozni egy ilyen ideális államot, és oda menekülnek. Látjuk, hogy Később visszafelé is menekültek rengetegen, zsoldosok is. Ezek a folyamatok szociológiai és politikai folyamatok is. De hogyha az első csoportból indulunk ki, mondjuk a szervezőkből, a szervezők számára ez, ez üzlet. Egyszerűen nagyon nagy mértékben üzlet most lehet, hogy egy kicsit sarkosítok, de itt pénzről volt szó, szóval különböző forrásokból, szá, világ különböző részeiről származó pénzről. Azután van egy mindent meghatározó fő, fontos üzenet, és építhetnek erre a komplementér motivációra is, amiről beszéltünk. Merci euh, pour votre enrichissement. Köszönöm szépen ezt a gazdag gondolatsort. Arra szeretnék csak emlékeztetni, hogy amikor az okokról beszéltünk, a mi értekről, említettem, hogy ebben üzleti, biznisz okok, pénz okok szerepelnek, illetve kábítószercsempészet, fegyvercsempészeti megfontolások, és ebben nagy pénzek mozognak. Hogy a termékeket értékesíteni tudják, különböző termelő országokból elszállítva el tudják adni. Ez egyfajta befektetést igénye. Ez nem feltétlenül a Daesh által végrehajtó dolog, de a Daesh neve alatt fut. Tehát vannak ilyen zavaros övezetek, amelyek lehetővé teszik az ilyen típusú kereskedést, seftelést. Tehát ez is fenntartja a problémát és a biztonság dimenziójáról szólva. Ezt figyelembe célszerű venni. És a digitális, illetve a hadviselési dimenzió is fontos, valamint a koncepcióknak, a fogalmaknak a dimenziója, hiszen ezek mind együttműködő szintek, és a szinergiájuk adja a végeredményt, amit tapasztalunk. Tehát nem szabad egyetlen szempontot kiemelni, egyetlen dimenzióban gondolkodni. Ez egy koordinációs feladat. Különböző szükségletek infrastruktúrát igényelnek. És a Daesh ezeket a struktúrákat igyekszik kezelni. Minden országban kiépíteni. Legyen szó az Európai Unióról, illetve az Egyesült Államokról. Még nemzetközi szinten az ENSZ-nél is vannak felelős struktúrák. Az ő feladatuk, hogy nyomon kövessék és korrigálják az elfajulásokat, mert máskülönben ennek rossz következményei lehetnek. Ehhez képzésre van szükség. Nem lehet végérvényes képzésről beszélni, ahogyan a gyógyszergyártásban sem végérvényesek a védőoltások, mert mutálódnak a vírusok, tehát folyamatos kutatást igényel ez. Úgy gondolom, hogy ezek azok a dimenziók, ezek a vonatkozások, amelyeket nem kellően vesznek figyelembe, hanem inkább csak az események után kullognak, reagálnak, és nem a kihívások elé mennek. a terrorizmus elleni ö, intézkedések ezért nem hoztak talán kellő eredményt számos országban. Empirikus kísérletezés folyik, ez még tulajdonképpen nálunk is, a hazámra is érvényes. El kell ültetni a kis makkot, hogy ebből egy nagy tölgyfa nőjön ki. És a mechanizmusokat úgy lehet kezelni, hogyha feltárjuk őket. Az értelmezés ereje az utolsó szempont, amit szeretnék még felvillantani. A Daesh narratívájában, amikor még valós földterület ura volt, és most, ahogy az interneten van jelen, most is jellemző, hogy olyan értelmezésekkel áll elő, amely egyfajta misztikus váltást okoz. E, működésbe hoz egy kapcsolót az értelmezés terén. a végső győzelem csak úgy érhető el, hogyha az ember ennek az előfeltételeiről folyamatosan tanúbizonyságot tesz, illetve ad. És ez egy olyan dimenzió, ami valahogy úgy szól, hogy most szétszóródunk, mint a spórák, hogy később egyesüljünk. Átadtuk az üzenetünket, problémák vannak a világban, igazságtalanságban, van, és most visszatérünk az, az etnikai nemzeti bázisunkra, hogy előkészítsük a második fázisát a győzelemnek. Nem szabad ezt egyszerűen csak nyomon követni, hanem meg kell előzni, mert ez már az agymosás fázisa, tehát ezt meg kell előzni. És az értelmezés ennek a kerete létfontosságú. Tehát van egy biztonsági, egy fegyveres, egy ökológiai, teológiai, szociológiai vetülete mindennek, és ezeket kell összehangolni, harmonizálni, hogy a kívánt eredményt el tudjuk érni. Egy ilyen ülésnek pontosan az a célja, hogy hatékonyabb eredményekkel járjon a terrorizmus elleni harc. Köszönöm szépen, Dominik Riké. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen professzor úrnak is Marokkóból, hogy kifejtette a helyzetet, és Marokkó nagyon is releváns ebből a témából nézve, ebből a szemszögből. Nagyon tanulságos volt, amit hallhattunk öntől. Két kérdésem lenne. Végül is a tevőleges terrorizmusra szeretnék rákérdezni, hogy az ember hogyan válik tényleges elkövetővé. Mik ennek a mozgató rugói? Tehát a fegyveres dzsihád résztvevői honnan érkeznek? A legtisztább régióból is érkezhetnek, a szalafisták köreiből például. Itt most nem azt akarom sugalni, hogy ez feltétlenül azonos a fegyveres terrorizmussal, de lehetnek olyan hívei, akik átesnek a, azon a határvonalon, ami a dzsihád felé tolja őket, illetve a bűncselekmények elkövetése felé. Tehát az aktivizmus, terrorizmus, dzsihadizmus mozgató rugóira szerettem volna rákérdezni. Itt a vallásosabb hajlamúak, vagy a bűnözőbb hajlamúak vannak előtérben. És mi az, ami a mindennapi élet tényezői közül magyarázatul szolgálhat erre, mert szerintem nincs erre észszerű magyarázat, de racionális magyarázat híján a morális háttérben, illetve a vallásosság közepette hogyan alakulhat ki a tevőleges terrorizmus. És az oktatásra, és nem a vallási oktatásra, hanem a laikus világi oktatásra, és ennek az összefüggéseire szerettem volna még rákérdezni röviden, hogy hogyan függ ez össze a radikalizálódással, amire ön is utalt. Hogy a Daeshez csatlakoznak például egyetemi diplomások. mert a tankokban elsősorban iskolázatlan emberek ülnek, és ők lövöldöznek, de ugyanakkor ott van az értelmiségi háttér is. Különböző okok mozognak a háttérben nyilván, és ezekre lenne érdemes fényderíteni. Köszönöm szépen! ami a vallás és a terrorizmus közötti átmenetet illeti, illetve a bűnözői körök és a terrorizmus összefüggését. Azt mondanám, hogy ez egyfajta virulens kommunikáció. Tehát van egyfajta virágzó átjárás, ami olyasmi, mint a kémiában a, az izomereknek a szerepe, hogy átalakítják a molekulának a szerkezetét. Tehát ugyanazok az összetevők teljesen más molekulát eredményeznek az izomernek köszönhetően, tehát valami ilyesmi történik. Egyrészt egy átütő és vonzó mechanizmus kell, hogy működjék. Az ember még ha doktori fokozattal rendelkezik, és nagyjából láthatatlan a maga társadalmán belül. A... Az ember kis ember, nem látható, viszont hogyha belép valami nagyobb mozgalomba, akkor az kiemeli őt, és már is láthatóvá teszi és említettem ugye a szórakoztatásnak, az egyéb eszközöknek a szerepét, illetve hogy az ember az álmokat, az adrenalint keresi, és ebben is lehet összefüggés, illetve a vallások nagy része gondolkodik megváltásban, illetve nem csak a saját megváltásában, hogy kiváltsa a, valaminek a rabságából önmagát, vagy a, az embertársait. Tehát ez egy olyan hajtóerő, amiből fakadhat egy bűnelkövetői késztetés fiatalok körében például, és aztán a családnak való megfelelés, vagy hogy kiemelkedjek a szürkeségből, és azok, akik számomra fontosak, hogy a, az ő sorsukat jobbá tegyem, hogy úgymond megváltsam őket. Aztán van a paradicsom most azonnal, a garantált paradicsomba jutás, a mártér halál által, hogy majd a túlvilágon elnyerje az ember itteni érdemei jutalmát. És aztán vannak a, azok, akiknek a hócipőjük van tele Amerikában ezt már úgy fogalmazzák meg, hogy az embernek elege van mindenből, és kétségbeesett cselekedetekre ragadtatja magát. Tehát miért ne tenné akkor már olyan módon, ahogy sugalmazzák neki, hogy ez egy Istennek tetsző dolog, amit még juttalom is várja. És a pszichiáterek, pszichológusok igazolták ezt. A terepen vizsgálva a terrorizmusnak a mozgató rugóit. Tehát ezt egy kicsit egyszerűsítve mondom most, de rendelkezésre állnak a részletes, bonyolultabb vizsgálatok is. A paradicsomi szűzeknek a, az ígérete például egy ilyen kvinteszenciája az álomnak, illetve a kötelesség alátámasztolja. Egy, egyfajta gyilkos értelmezésben ez megemeli az amplitúdóját a késztetésnek. És ez átütő profi diskurzus keretében jut el az érintettekhez, és a veszélyeztetett lelkeket behálózza lelkeket úgy igyekeznek megfogni, hogy úgymond felnyitják a szemüket különböző ö, problémákra. És azt mondanám, hogy létfontosságú pontosan ezért a, az oktatás, a felvilágosítás, és ez egy társadalmi feladat. Talán a társadalom nem foglalkozik ezzel kellő mértékben. Az oktatás nevelés például egy olyan országban, mint a francia nemzet, illetve Franciaország hogyan történik, rábízzák az iskolára, középiskolára, egyetemekre. Az emberi erőforrások fejlesztése egy összehangolást igénylő feladat. Az ember 30-40 évre meg kellene, hogy tervezze, hogy milyen polgárokból álló társadalmat szeretne kinevelni. És nem csak Franciaországról van szó, de Franciaország egy pár excellence nevelő társadalom, Napóleontól, harmadik Napóleontól kezdődött ez a mozgalom. És erre számos példát láthatunk, ahogyan az ásvány kristályai egymásra nőnek, úgy épül rétegenként a a a maga tagjaiból, Bonaparte Napóleon jól tudta ezt, és a kínaiak is például igyekeznek ehhez felzárkózni. És a többi nemzet is ezt a modellt tartja szem előtt. Tehát, ha nem is jár kielégítő eredménnyel, de ha, nagy és sokféle gyakorlat alakult ki, de a radikalizáció egyfajta vadhajtás, és ezt nem sikerült még a nevelés-oktatás terén ellensúlyozni. Elnök, köszönöm szépen ezeket a magyarázatokat, válaszokat a bonyolult kérdésekre. Még ketten kértek szót. Fonzulika eh, képviselő, és Dohufen, eh, illetve Christian Éler kapja majd meg a szót. lassan a tolmácsoknak lejár a munkaideje, és itt hagynak bennünket, úgyhogy eh, tartsuk be az időkereteket. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm főtitkár úr az elmondottakat. Egyrészt a vitán középpontjában értelmezési kérdések állnak, a korán értelmezése a dzsiháddal kapcsolatban, és számos értelmezést láttam én már a dzsiháddal kapcsolatban, és nem tudom, mi az összefüggés az önök szervezete és a marokkói ulemák főtanácsa között, amelyik a dzsihaddal is foglalkozott elméleti alapon. Ezt én fontosnak gondolom feltárni, illetve az imámok és az uléma az iszlám állam a Daesh ügyeivel nem csak Marokkói, hanem E, európai szempontból is e, foglalkozik. Az európai imámok, Al-Baghdadi például az iszlám állam mondani valója. Tehát például a, arra bíztatnak, hogy az iszlám e, államért küzdjenek, a keresztesek ellen, a, a zsidók ellen, és Európában vannak jogszabályunk, törvényeink a dzsihádot prédikálók ellen. Vagy aki más vallások elleni gyűlöletre bíztat. És vannak, akik upskurus eh, gondolatokat terjesztenek, merényleteket, terrorizmusra bíztatnak 2014-től 17-ig 35 nagymerénylet történt, és több száz áldozatot szedett ez. Tehát ez részben az imámok felelősségét, illetve az igazságszolgáltatás felelősségét is felveti. Ön egyetért ezzel? Ni autorisé. La, la mini question de notre collègue Christian Heller. Christian Heller kolléga. Feltehet még egy szót. Valóban rövid leszek. A parlament és a, komi- és a bizottság idén egy ilyen csöndes diplomáciát megtestesítő programot indított, mint egy fél, fél milliárdos támogatást szeretne adni Marokkónak is víz probléma, illetve az élelmiszer probléma megoldását elősegítendő. Az egyetemek a meg különböző országokban szintén kapnak, működhetnek olyan programokat, amelyek a radikalizálódást akadályozzák meg, és ezeket a programokat is pénzügyileg támogatni kellene. De amit semmiképpen nem szabad megtenni, mert ez beavatkozás ezeknek az országoknak a belső és a vallási ügyeibe halljuk eh, több felől. A következő kutatási program eh, programjával kapcsolatban valóban ön is úgy gondolja, hogy ez beavatkozás ezeknek az országoknak a belügyeibe, vagy pedig az EU kutatási keretolajában mégis célszerű lenne ilyen célokra a földközi tengeri országok számára ilyen pénzügyi támogatást adni, úgyhogy ez önök számára is elfogadható lenne. Merci. Euh. Köszönöm szépen. 2015-ben szimpóziumot tartottunk. Az ENSZ főtitkárának jelenlétében, a Van Kimo jelenlétében Ádám Egyéng képviselte őt, különböző vallási képviselők, buddhisták, buddhisták, muzulmánok, keresztény és konfuciánus és egyéb uh, vallások képviselői jelen voltak, és megpróbáltak kidolgozni egy javaslatot a nemzetközi közösség számára, hogy hozzanak létre mm, egy törvényt, amely tiltja a gyűlöletbeszédet. Gondolom, hogy ez folyamatban van, és ezek az országok megvizsgálják majd a, a büntető törvénykönyvüket ebből a szempontból hogy ezekben vannak-e olyan rendelkezések, amelyek az említett célt szolgálják. Az összes imám, akiről kiderül, hogy gyűlölet beszédet mondott, le fogják tartóztatni, ha, és hogyha közvetlen uh, szítás eset állt fenn, akkor bíróság elé kerül. A minisztérium felelős az imámok képzéséért. Itt van egy szerződés az imámokkal. Nekik közvetlen felelősséget kell vállalniuk a beszédeikért. Nem vártunk, mindez már folyamatban van. Marokkóban is van egy rendelkezés, ez egy kivételes szerkezet. Marokkóban vannak keresztények és zsidók is. És jelenleg a mentalitás, a hozzáállás változik Marokkóban. Fontos az átláthatóság, nemzetközi eh, figyelm középpontjába is kerültek ezek a folyamatok. A második pillér az a tanács, amely a polgárokkal a közelséget biztosítja. az de az elfogadott szövegekhez való visszatérést jelenti, az útmutatások olvasását, és létezik egy think tank is, 25 kutatóintézet kapcsolódott be a munkába, én négyet említettem, és az oktatás képzés kérdése egyetemi szinten is nagyon fontos. Ők a kulturális vallás dimenzióval foglalkoznak. Ezek nagyon fontosak, hiszen ezek a szolid szövetét képezik a társadalomnak. Az extremisták um, a magányt uh, használják fel arra, hogy közösséget kínálnak, szolidaritást ajánlanak fel. Hát két út ajtó vezet a valláshoz, a szépség útja e, és a, fel, a felség útja, ajtaja. Két dimenziót össze kell e, kapcsolni, és a szufik szövegeit is ebből a szempontból vizsgálták. kormányzás, az adminisztratív dimenzió, az iszlám minisztérium Marokkóban felelős ezért, Ami az kérdését illeti, nem gondolom, hogy a tudományos kutatáshoz az alapok biztosítása rossz dolog lenne. Ennek mindenképpen nagyon fontos hatása lehet. Hogyha a tudományos akadémiai szemmel figyeljük mindezt, akkor sokkal jobban fogunk látni. Tehát ezeket az országokat, a mediterrán országokat segítjük abban, hogy jobban fel tudjanak lépni, tehát csak nyernivalónk van. A, az élelem, a vízkérdés és nemzeti kérdés. Tehát egy kizárólagos tudományos kutatás akik eh, ezt hozzáférhetővé tudnák tenni, például a szabók számára is, akiknek amúgy nincsen ideje ezeket a szövegeket tanulmányozni. Köszönöm szépen Abadi professzor úrnak ezt az eszmecserét, párbeszédet. Köszönöm, hogy megosztotta velünk tudását. Szűnös aspektus sokapcsán nagyon szerény volt. Én az empirikus kísérletezést támogatom, amely lehetővé teszi azt, hogy lássuk, hogy mik azok a bizonyítékok, amikre szükség van. Köszönjük szépen a pontosságot, pontosításokat, a legfőbb pontokra hívta a figyelmet, a gyűlöletbeszédre, a forrásokra, a válaszra. És a mi bizottságunk számára úgymond sui generis jellegű ez az ülés, különleges, hiszen egy eszmecseréről van szó, egy olyan dimenzióról, amely érzelmi, pszichológiai jellegű is, fejlődésben van, koncepciókkal rendelkezik. Én nagyon örülök, hogy létrejött ez a mai találkozó hiszen a szakbizottságunk ezzel is megpróbálhat egy olyan jelenségre választani, amely nagyon súlyos, nagyon jelen van, nagyon nehéz, nem csak küzdeni ellene, hanem megérteni. Köszönöm szépen, hogy eljött. A válaszait megjegyeztük. Voltak provokatív kérdések is, és köszönjük a válaszokat. Köszönöm a kollégáknak, hogy tovább maradtak. Március 20-án, illetve 21-én, 22-én találkozunk. 9 órakor. az elventemi terrortámadás évfordulója is. Köszönöm mindenkinek, szép hétvégét!